és eh, megnyitottnak Nyilvánítom, 2010 eh, eh, márciusában függesztették fel, regesztették be az ülést. Az előző ülés jegyzőkönyve rendelkezésre van-e észrevétel a jegyzőkönyvvel kapcsolatban? Úgy látom, hogy nincs. A jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy holnap